Chers collègues, euh, bonjour. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Hall. 15-ös pontnál Nagyja Hírsnek adom meg a szót, a véleményének bemutatásához az iskolai lemorzsolódás felszámolása a téma. Olyan véleményről van szó, amit eh, a Kulturális Szakbizottság részére eh, készítünk. Hírsasszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy ezt a véleményt bemutathatom. Az Európa 2020-as stratégia tulajdonképpen bemutatja azt a növekvő létszámot a diákok tekintetében, akiknél csökken azoknak az aránya, akik nem tudják elvégezni az iskolát. Jelenleg sajnos ott tartunk, hogy nagyon sok tagállamban olyan arányszámokat látunk, amelyek még a 20%-os arányt is meghaladják. Éppen ezért nagyon fontos lenne a demográfiai változásokat tekintve is, hogy motiváljuk a diákokat, hogy integrálódjanak a munkaerőpiacban, úgyhogy ennél a célcsoportnál nagyon sok még a teendőnk. Nyilván a tagállamokra is nagy feladat hárul, de ez egy olyan csoport, amelyben nagyon nagy potenciál is rejlik. Emlékezzünk arra is, hogy nincsenek olyan fiatalok, akik semmihez nem értenének, lehet, hogy egyik másik területhez jobban értenek, máshoz kevésbé. Az is lehet, hogy az az, az iskolai rendszer, amelyben tanult, nem tudta kellőképpen kiaknázni a benne rejlő potenciált és képességeket és erre kellene tehát a hangsúlyt, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit megvalósíthassuk. Ez a vélemény is arra hívja fel a figyelmet, hogy célzottan, ugyanúgy, mint ahogy a bizottság is ezt célozta, a 10%-ot célozzuk meg, tehát képesített munkavállalókat bocsássunk ki, akik, ahogyan már mondtam, a 2020-as stratégia célkitűzéseit akkor meg tudják valósítani. A tagállamoknak nagy a felelőssége e tekintetben, a nemzeti reform programjaikban ők rögzítették a az intézkedéseiket, a végrehajtást, azt nyilván majd nyomon kísérjük, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges pontja a véleménynek, hogy ha azt mondjuk, hogy vannak feladataik a tagállamoknak, akkor kapjuk meg az információt, hogy valóban mi történik a végrehajtás terén. Szép dolog az, hogy célt fogalmaztunk meg a 2020-as stratégia kapcsán, de nyilván azt is látnunk kell, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat. Központi kérdés az az, hogy a különböző tanulási formák sokkal rugalmasabb kell, hogy legyenek, orientálódjanak a fiatalok igényeihez, és az is világos, hogy a tanerők, az oktatók, akik dolgoznak és tanítanak az iskolákban, és megfelelő átképzésben, továbbképzésben részesüljenek, hiszen ha a fiataloknak a bennük rejlő potenciáját kívánjuk kiaknázni, akkor egy másfajta megközelítés van szükség a tanárok körében is. Klasszikus értelemben nem mindig mondhatjuk azt, hogy mindenki érintve lenne az iskola elhagyástól, és nem fog képesítést szerezni, de vannak olyan tényezők, amelyek sajnos magukban rejtik azt a veszélyt, hogy valaki nem tudja elvégezni az iskolát. Tehát azokra a családokra gondolok itt, ahol egy kicsit alacsonyabb a képzettségi szint, de olyan gyerekekre is utalnék, akiknek egyáltalán nincs is meg a lehetőségük, mint hogyha szeretnék is befejezni az iskolát, nincs lehetőségük erre. Ezt a roma stratégia kapcsán már tárgyaltuk ezt a témát, de azokat a gyerekeket is ide sorolom, akiknek nincsen hivatalos tartózkodási engedélyük egy-egy tagállamban. Fontos lenne, hogy számukra dacára a ténynek biztosítsuk a, egy-egy iskola elvégzését. Hiszen, hogyha ezt a lehetőséget nem kapják meg, akkor saját önálló életvitelük nem is lehet. Tehát egyfajta paradigmaváltásra lenne szükség az iskolákon belül, helyi szinten, nagyobb rugalmasságra volna szükség, de azt is meg kell vizsgálni, hogy a fiatalokban rejlő potenciált hogyan lehet kiaknázni, hogy egyengeti lehessen az útjukat. Van egy kísérleti projekt, egy kombinált kísérleti projekt. Elsőként a korai iskola elhagyókra alkottuk ezt meg, de most már afelé tekintünk, hogy ezt kiszélesítsük, és a fiatalok egészére terjesszük ki, és próbáljuk őket integrálni majd a munkaerőpiacra, pi- piacba. Ugye a strukturális alapoknak a, az átszabása egy nagyon fontos üzenet, annak érdekében, hogy a az iskola elhagyók magas arányát csökkentsük, annak érdekében is, hogy a 2020-as stratégiai célkitűzéseket meg tudjuk valósítani, és ezért a szociális alapból lehívható pénzeszközök hozzáférése nagyon lényeges. Talán egy nehézség, amit megemlítenék még, és a Kulturális Bizottságban ez fölmerült, hogyha július 8-án kívánunk a módosítókról szavazni, és 9-én júniusban a Kulturális Szakbizottság elé kerül a jelentés, hát ott nagyon kevés az idő, hiszen csak egy nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a, az Empel Szakbizottságnak a gondolatmenetét feldolgozhassa a Kulturális Szakbizottság. Úgyhogy tudni kellene, hogy ki koordinálja a módosítókat, ki a felelős azért, hogy kompromisszumos módosítókat fogalmazzon meg. Úgyhogy a logisztikát egy kicsit át kéne tekinteni. Egyébként állok elébe és örülök az együttműködésnek, a többi frakció érdekelt felével, és azt gondolom, hogy ha együttműködünk, akkor egy jó üzenetet tudunk közvetíteni. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Gutierrez úrnak és aztán Bach úrnak adom meg a szót. Sí, muchas gracias. Eh, brevemente. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Tényleg nem akarom hosszasan elnyújtani, hiszen a jelentéstevő asszony részleteiben beszámolt mindenről, és köszönjük szépen a véleményt, amit megfogalmazott. Egy-két észrevételem lenne. Azt gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy az oktatás, a képzés nyújtja az alapot az esélyegyenlőséghez. Ezért van szükség az esélyek egyenlőségére, hiszen így találunk munkát a munkaerőpiacon. És ez itt az Empel szakbizottságban különösen fontos. Az is egy lényeges kérdés, hogy az egész Európai Unión belül ezzel az oktatási problémával hogyan birkozzunk meg. Vannak olyan országok itt az EU-ban, akik már igyekeznek megoldást találni, és éppen ezért nagyon fontos annak az üzenetnek a közvetítése a polgárok felé, hogy ne mondjanak le az oktatáshoz való és a képzéshez való jogukról. Nagyon fontos tényezők ezek, mert mint ahogyan már mondtam, a képzés és az oktatás vezetnek tulajdonképpen a munkához, a munkahelyekhez. Ha nincs munkahely, ha nincs megfelelő képzés, azt megelőzően akkor a szociális kirekesztettség és a szegénység lesz a, a, a folyamat vége. A megelőzés, a preventív fellépések nagyon lényegesek, és ez a megelőzés, amit éppen említettem, lenne az, amit középpontba kellene helyeznünk ezzel tulajdonképpen megelőzhető lenne az is, korai iskola elhagyás. Ugye a szakbizottságunk feladatkörébe tartoznak ezek a feladatok, éppen ezért az iskolai modelleknek az áttekintése is a mi feladatunk. A megváltozott igényeknek reagálni kell, és az integrációra és a különböző képességeknek a felkarolására kellene, hogy felkészüljenek, hiszen ha nem adaptálódnak, akkor a nagyon-nagyon integratív iskolák nem tudnak lépést tartani, és sok lesz ott az iskola elhagyó. Aztán a család és a munka összeegyeztethetősége. Ugye minden jelentésbe belefogalmazzuk ezt, mint igény, mert amennyiben erre lehetőség nyílik, akkor jó irányba haladunk, ha nem, akkor sajnos megint csak az iskola elhagyás jelentkezik problémaként, illetve akár a családok is tönkre mehetnek, vagy pedig kiesnek a munkaerőpiacról az érintettek. Egy másik nagyon fontos elem, kompenzációról is beszélünk. Hát vannak kételjeim, mert azok a fiatalok, akik elhagyják az iskolát, és akiknek az integrációja a munkaerőpiacba nehézkes, és mindenképpen támogatásra szorul, de a saját programjainkkal nem azt kell mondanunk és közvetítenünk feléjük, hogy egyértelmű megoldást tudunk a, a, az ő problémájukra. Tehát a korai iskolálhagyás nyilván nem a megoldás, hanem arra kell ösztönözni a fiatalokat, hogy fejezzék be a megkezdett tanulmányaikat. Azok a fiatalok tehát, akik elhagyják az iskolát, valamilyen módon lehetne ugyan integrálni, de azt kell, és ezt hangsúlyozom, felé közvetíteni, hogy végezzék el és fejezzék be a tanulmányaikat. Az oktatás és a képzést támogatnunk kell, kevert programokkal, annak érdekében, hogy tudjuk integrálni a fiatalokat a munkaerőpiacba, de továbbképzési lehetőségekre is felhívnám a figyelmet. hiszen több képesség, több kompetencia birtokában inkább nagyobbak az esélyeik, és önnek az esélyeik arra, hogy munkát találhassanak. Köszönöm szépen, Pakverszám Manúr. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy szakbizottságként két nehézséggel konfrontálódunk. Az egyik a szubszidiaritás elve, tehát a tagállamok azon képessége, hogy lépjenek, a második pedig a kulturális szakbizottságnak a feladatkörét is figyelembe kell, hogy vegyük. A bizottság közleménye a munkadokumentummal, illetve az abban foglaltakkal megfelelő úton jár, jó célokat fogalmaz meg, és jó okokat annak alátámasztására, hogy miért érdemes elvégezni az iskolákat. Úgyhogy a tagállamokban ugyan más és más a megközelítés, de a stratégiák az iskola elhagyásnak a visszaszorítására egy irányba haladnak. Fontos persze mindezt anyagi forrásokkal megtámogatni. Vannak olyan országok, amelyek az EU benchmarkoktól még nagyon messze tartanak, Portugália, Spanyolország és Máltás sorolom ide, és esetleg a válság is komolyan érinti őket, Náluk a 2020-as stratégiát kell majd segítségül hívni, amelyben szerepel, hogy a gazdasági fellendülés és a munkahelyek teremtése, illetve betöltése ugye alapvető fontosságú. Két problémát láttunk, ezt már mondtam, az egyik, ezek az iskola elhagyók hiányoznak a munkaerőpiacról, tehát a magasan képzett munkaerők hiánya úgy kerül pótlásra, hogy nem-e országokból hozzuk be a munkavállalókat. A másik dolog pedig, magas árat fizetünk ugye mindennek a szociális kihatásaiért, és hát ezt is valahogyan meg kell oldani. Hírsasszony rövid jelentését üdvözöljük, üdvözlöm, és örülök az együttműködésnek. Úgy gondolom, hogy Szociális Ügyi Bizottságként az iskola és a munkaerőpiaci összefüggéseket illetve az Európán belüli mobilitás kérdését alá kell húznunk. Az egyes tagállamokban vannak olyan példák, amelyek már mutatják azt, hogy egy új iskolarendszer mindenképpen a jó megoldást jelenti. A cselekvő, a cselekvő ifjúság, a mozgásban lévő ifjúság programja azt gondolom, hogy Megint csak jó kezdeményezés, és a 2020-as stratégia célkitűzéseit ezeknek segítségével meg tudjuk valósítani, és akkor a munkaerőpiacon sem lesz gond. Hmm, és Thomas, Thomas aztán Türenen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna Nadia Hírsnek köszönetet mondani. Nagyszerű jelentést kész, készített, nagyon koncentráltan dolgozott hiszen az oktatás politika felelőssége a tagállamoknál marad. marad, viszont vannak európai elképzelések is, és az Európai Szociális Alap megtett mindent azért, hogy a fiatalok megkapják azt az esélyt, hogy ne kényszerüljenek az iskola elhagyásra. Van egy német projekt, a SUB, rövidítés egyébként az iskola és a foglalkoztatás, a szakma rövidítése, és ennek a programnak a segítségével felnyílt a szemük a fiataloknak, mert még azoknál a családoknál is, ahol nem olyan magas az iskolai végzettség, hirtelen meg, megugrott az igény az iránt, hogy jobb képesítést szerezzenek, jó iskolai oktatásban részesüljenek, és tulajdonképpen nagyobb eséllyel indultak útnak. Tehát olyan potenciált kaptak, amely korábban nem volt meg. Azon diákok körében pedig, ahol ez a felismerés megszületett, hogy tanulással nem a kirekesztődés az út, hanem az, hogy az ember munkát találjon és eltartsa magát, ez egy óriási lépés. A 9-es pontnál a strukturális alapoknak a célzott felhasználását írja elő, és kérdezném azt, hogy itt a szociális alapot mennyiben kívánja bevonni. Tudjuk, hogy az egyes tagállamokban vannak már jó projektek az említett problémák megoldására, de hát kérdezném azt, hogy ezeket nem lehetne valahogy úgy csatornázni, hogy még hatékonyabban működhessenek. Az uniót nagyon sokszor ugye egyfajta kísérleti laborként fogják fel, de a legjobb gyakorlatokat kellene közvetíteni, amelyek sikeresek, amelyek hozzáadott értéket képviselnek, és ezeket másokban is tudatosítani lehetne, ezáltal az EU-nak a mi voltát is erősíthetnénk. Elhangzott az, hogy az EU-ban a fiatalokban magasabb potenciál rejlik, mint amit sokszor ők magukénak hisznek, és még egyszer ismétlem, hogyha elhiszik azt, hogy, hogy érdemes elvégezni az iskolát, hogy tudnak képesítést szerezni, és úgy érzik, hogy értékes ember, emberek a társadalomban, több erő rejlik benned, mint amennyit gondoltál. Azt gondolom, hogy ez lenne a feladatunk, mert ez, ezzel lehet erősíteni ezeket a személyiségeket. Én biztosan támogatni fogom a szavazás alkalmával ezt a jelentést. Köszönöm. Madame Turunen, puis Madame Morin. Turunen asszony, aztán Morin asszony. Thank you, and uh, thanks a Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az előadónak a jelentés elkészítését. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alap ez, jó kiindulási alap, nem lesz probléma a folyamatban. Először is szeretném elmondani, hogy olyan téma ez, amivel nem lehet egyet nem érteni ebben a szakbizottságban, hiszen tudjuk, hogy súlyos problémáról van szó. Nagyon nagy eh, hányada a fiataloknak eh, elhagyja az iskolát, mielőtt elvégezné azt, és eh, stratégiai európai célkitűzés is az, hogy a munkaerőpiacon megjelenjenek, és az európai gazdaságban részt vegyenek ezek az emberek egyfelől szubszidőrétes tárgyát képező kérdése ez, ugyanakkor az EU 2020-as stratégia részét képezi, óriási kihatása lesz egész Európára, szociális és gazdasági szempontból egyaránt. Ezért fontos, hogy ma beszéljünk erről, illetve általában beszéljünk erről a témáról az EU-ban. A korai iskola elhagyókkal hosszú évek óta foglalkoznak a különböző programok, a Lisszaboni stratégia is említette ezt a problémát. Mégsem tudtuk megoldani a problémát. 14,4% az EU átlag, egyes országokban 30%, a tagállamok nem lépnek fel elég keményen, és az Európai Bizottság jelentése is azt a konklúziót vonta le, hogy csak néhány tagállamnak van következetes stratégiája a korai iskola elhagyás felszámolására. Nem lehet nem figyelembe venni ezt a fontos problémát. Két, illetve három dologra lenne szükség egyfelől a jó gyakorlatok kicserélésére az EU szintjén, aztán közös európai keretekre, ahogy a tanács is javasolja, hatékony politikák kialakítására, a harmadik pedig következetesen be kellene venni a nemzeti reformprogramokba az EU 2020-as stratégia keretében ezt a kérdést. Tehát ez a három szempont nagyon fontos. Aztán jobban kéne hangsúlyozni a lemozsolódás következményeit, hogy mit is jelent az, hogyha hagyjuk, hogy ez a probléma fennmaradjon. Meglehetősen fenyegető az elszegényedés kockázata, illetve a társadalmi kirekesztés kockázata. Kulcsfontosságú intézkedés a lemazsoldás felszámolása, abból a szempontból is, hogy 2020-ra a szegénységi küszöb alatt élő emberek száma csökkenjen a céloknak megfelelően. alapvetően nemi esélyegyelőségi kérdés is ez, és ez esetben nem a nőket sújtja, hanem a fiúkat, a fiatal férfiakat, akik nagyobb százalékban kerülnek ki az iskolából idő előtt, és ezért nem tudnak megfelelő képességekkel részt venni a munkaerőpiacon. Ez egy új kihívás, mindenképpen foglalkozni kell vele. Köszönöm szépen, és sok sikert az elkövetkező hónapok munkájához. Elnök, köszönöm. Morán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenek előtt én is csatlakozni a köszönetnyilvánításokhoz és gratulációkhoz, amelyeket az előadóhoz intéztek, és három kérdésre hívnám fel a figyelmüket. Emily Türünen is mondta, teljesen egyetértek vele, hogy nagy nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra nagy nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, mert azt látjuk, hogy nem teljesítik kötelességüket. Nem kísérik el a fiatalokat az iskola köteles kor betöltéséig. Azt hiszem, hogy folytathatom, mert a mikrofon legalább működik. Tehát a tagállamok cinkosságával a fiatalok kikerülnek az iskolából, és a tagállamok oktatási rendszere olyan, hogy lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy az iskola kötelezettség lejárta előtt kikerüljenek az iskola rendszer. Tehát a tagállamok lehetővé teszik, hogy a fiatalok a tankötelezettség ideje alatt lemorzsolódjanak. Azt hiszem, hogy én még hangsúlyosabban fogok fogalmazni, mint Emily Tűrőnen, mert szerintem a tagállamok kifejezetten vétkesek ebben. A második kérdés, amiről szeretnék szólni, úgy gondolom, hogy nincs esélyegyelőség a fiúk és a lányok között. Fontos, hogy kötelezzük a tagállamokat, hogy a fiúkat és a lányokat külön-külön nyomon kövessék, monitorozzák, ugyanis a fiúk sokkal hamarabb kikerülnek az oktatási rendszerből. Miért? Mert a fiúk nem, nem akarnak unatkozni az iskolában, rakoncátlanok elnézést az uraktól, az oktatók nehézen tudják tolerálni ezt, és inkább megszabadulnak a fiúktól. A lányok passzívabbak, jobban viselkednek a tanteremben, de ez még nem jelenti azt, hogy hogy nem lesz nehéz a helyzetük, mert úgy maradnak az iskolában, hogy nem tanulnak, és aztán a ö, társadalmi integrációs beilleszkedési programok ö, tárgyát fogják néhány év múlva képezni. A harmadik kérdés, amit hangsúlyozni szeretnék az, hogy az európai szinten többé-kevésbé sikeresen megvalósult a tömeges iskoláztatás. Ö, van valami, amit nem sikerült megvalósítani, és a Thomas Mann által leírt stratégiák ezt jól illusztrálják, az individualizálás, az egyénre szabás az oktatási rendszereken belül. Ilyen stratégiák nem valósultak meg sikeresen, és ezt hangsúlyozni kell a jelentésben. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, európai projektek futnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok részére személyes terveket készítsünk, mobilitási terveket, amelyek önbizalommal látják el őket, hiszen nagyon gyakran éppen az önbecsülésükkel van a probléma, az európai projektek fontos mozgatórugót jelenthetnek minden nyelvi problémán túlmenően. És az európai mobilitással, az európai nyitással az újra beilleszkedés megvalósulhat. Az én választó körzetemben is vannak olyan fiatalok, Thomas Mann, akik nek nincs képesítésük, nehéz helyzetben vannak, szociális központok foglalkoznak velük, és európai projektek révén sikerül őket cégeknél elhelyezni. Úgy gondolom, hogy fontos mozgatórugó ez, amit használni kell. Bocsánat, Csaba, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ha más nem készült, akkor hagyjam meg a szót ismételten Hírsasszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen kollégák a sok pozitív észrevételt. Nagyon örülök annak, hogyha itt az egyes pontokat végigvéve még pontosítani tudjuk a gondolatainkat. A hármas pontban igazság szerint igyekeztem ö, utalni a tagállamokra, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy hol és mi történik egészen pontosan ezen a téren. És ezt talán egy kicsit pontosabban meg is lehetne szövegezni, hiszen a mi feladatunk is, Európai Parlamentként rámutatni az elmaradásra, az esetleges el nem végzett házi feladatra. Mert hogyha nem csinálják meg a tagállamok a házi feladataikat, akkor a 2020-as stratégiát nem fogjuk tudni keresztül vinni. A gender kérdés, a nemek kérdése, bizonyára ezzel is foglalkozunk kell mérehatóban, a hatos pontban tényleg csak utalás szintjén említem meg, itt explicitebben is nevesíteni lehet a problémákat. Lehet, hogy itt azért mm, csúszott el az adat, mert a jelelés nem volt teljesen pontos. A szociális alapra is utaltam itt az utolsó pontban. Tudom, hogy nagyon sok jó projekt van, amely már zajlik, de sajnálatos az, hogy vannak jó projektek, de ezekről nem kapunk információt, nem kapunk tájékoztatást, és ezért a köztudatban nem vonulnak be. Úgyhogy ez egy ilyen kísérleti projekttel, amelyet említettem, sokkal célzottabban tudnánk az ötleteket, az üzeneteket és a legjobb gyakorlatokat kicserélni egymás között. Ahogyan már elhangzott, valóban nagy az egyetértés ebben a témakörben, de pontosan ezt az egyetértést kellene felhasználni arra, hogy végre előre lépjünk, és lássuk azt, hogy 2020-ig elkezdődjön a célok megvalósítása. Köszönöm. Très bien. Merci. Nagyszerű. Kedves kolléganő, köszönöm szépen önnek. Nem csinálunk belőle szokást, de mégis most felkérem a kollégákat, hogy legyenek fantáziadusak, de azért túlzásokban ne esenek. Ugyanis ezúttal lehet lehetséges, hogy nincs szűk határidő ahhoz, hogy a módosítókat beterjeszték, de mégis kérem, ne burjázzanak a fantáziakkal e témában, kiki koncentráljon a lényegre, és akkor sokkal hatékonyabban tudunk majd eljárni. Azaz, jelzem, hogy a módosítókat észszerű számban terjesszék be, június 6-áig 12 óra a határidő erre, aztán a megvitatásukra sort kerítünk, a kompromisszumos módosítókkal, amelyeket majd a jelentéstevő asszony megfogalmaz addigra, és amelyeket meg is tárgyalt addigra, mindenre tehát július 12-én kerül sor, és július 13-án szavazunk róluk. Ennyit akkor erről a napi rendi pontról, most pedig következenek a szavazások, mégpedig arról a megbizatásról, amelyet a Költségvetési Szakbizottságnak adunk a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan, mint hogy az utolsó percben is még tárgyalásokra került szó, sőt szóbali módosítókra. Éppen ezért javaslom, hogy még mielőtt a szavazásra sort kerítenénk, pontosítsunk egy pár dolgot, ugyanis néhány gond azért még továbbra is felmerül a szavazási listával kapcsolatosan. A zöldek szóbeli módosított terjesztetekbe a négyes bekezdéssel kapcsolatosan. Nem igazán látom át ennek a hasznát, nem akarok kellemetlenkedni. A négyes módosítóról beszélek, Kessler úrnak a módosítójáról van szó. Szóval nem akarok kellemetlen lenni senkinek, és minthogy a szóbeli módosításra sor kerül, és a házszabály megadja a különböző lehetőségeket, hagy tisztázzam az álláspontunkat. Ugyanis a a Szács Álszpár IG-vel való módosítása milyen hozzáadott értéket Jébise kérdezem én a Kessler módosítóhoz képest. Azaz kérdezem a zöldektől, a zöld frakció nevében, hogy valaki erre a kérdésemre válaszolna-e? Yeah. Sorry, they... Elnézést. Az volt a véleményünk. Tehát változtattunk Tehát példákról van szó, nem a költségvetési tételen belüli dolgok helyett ö, nagyobb változatosságot ö, teszünk így lehetővé. Úgy értem, hogy ezt akarta ezzel mondani az előadó. So this mean uh, uh, pardon, ça signifie... Akkor ez azt jelenti, hogy a szavazási listákon a szóbeli módosító nem csak az E g az EG-re vonatkozik, hanem az each of uh, transformation such as-ra is. Yes, the um, Igen, a létező módosító példákat mond költségvetési tételre, amit lehetne használni. A mi módosítónk megpróbálja jelezni, hogy a finanszírozást ilyen meg ilyen költségvetési tételekkel is le lehetne tenni. Tehát akkor ö, ö, a Szecsesz kifejezést is tartsuk meg esetleg, mert azért jobban ö, illik ide, mint az EG, bár ön az angol anyanyelvű. Ö, igen, meg lehet tartani, meg lehet tartani. Jó, akkor a zöldek javaslata fordított sorrendben érvényesül és azért tették csak bele az IG-t, hogy a Suggest ne ismételgessük. De akkor az IG-re nincs szükség, tehát e- egyszerűen be lehet írni, hogy by means of transfers of appropriation. Annyira zavart okoz, hogy akkor mi inkább elállunk ettől a szóbeli módosítótól. Köszönjük a bölcsességet, akkor az eredeti szövegnél maradunk. Le, le group... Kérdezem azt, hogy a GUE frakció a 9-es módosítóval kapcsolatosan hogyan reagált? Visszavonták-e a 9-est? Mert hogy, ahogy tegnap megállapodtunk benne, ebben a 21-esbe építettük be szóvali módosítást, tehát a 9-es vissza tudták talán így vonni, és a 13-as módosító is foglalkoztat önöket, esetleg ezt is vissza akarták vonni. pas... D'abord, je donne la parole. Oui? Igen. Üdvözlök mindenkit. Nem. Ah, tehát fenntartják akkor, ugye? Öri úr. Igen, itt a, a 17-es módosítónál egy kis hiba van a mi papírunkban. Mi úgy szerettük volna, és hát a, akkor ezt akár tekintetjük oral mennek, hogy stresses the union's program, ö, ö, uh, to other vulnerable groups, that without uh, uh migrants, a, a, a migráns nélkül. Magyarul a felsorolást szerettük volna uh, uh kivenni, és uh, uh e-, egységesen megfogalmazni. Ez volt a, a cél, nem egyszerűen a such as the romát, hanem a, a, a migrantot is kivenni, hisz az a koncepció, hogy ne felsoroljunk, egyes dolgok benne vannak, mások nincsenek benne, sok mindenkinek hogy mondjam, végeláthatatlan vitához vezetett, ezért azt gondoltuk, hogy általában a, a sérülékeny csoportok támogatását emeljük itt ki. Ez lenne a javaslat. Est-ce que je vous comprends bien, Monsieur Horry? Euh... Jól értem-e az ön szavait? Tehát úgy gondolja, hogy első részben szavazunk arra, stresses as the union programs must be geared to vulnerable groups. És az összes többi az a második részbe kerülne, és külön szavaznánk, hozzátéve az also be to migrants and such as Rommel. Nagyszerű. de sajnos még nem tartunk teljes mértékben itt, mert hogy kettő további problémát is kezelnünk kell. A 15-ös módosítóra térnék ki. Most itt egy szóbeli módosítóval szembesülünk. Kettő gondot okoz mindez. Az első az, hogy amennyiben a 15-ös miatt okafogyottá válik a 16-os, akkor azt szeretném, hogy a 16-ost beépítsük kiegészítésként a 15-ösbe. Tehát ennek a következménye az lenne, hogy így olvasták a dolgot, mert hogy az közbülső régióknak a létrehozataláról lemondanak, amit pedig nagyon fontos fogalom. Consider the creation that the new category of creations cohesion funds should be accompanied by a demand for an increase. Et ensuite on garde le reste. És ezután megtartanánk a szöveget úgy, ahogy van. Ennél a szóbeli módosítónál jeleztem, hogy az előadó asszonynal volt egy egyeztetésünk az Európai Szociális Alapról, és Morán asszony jelezte, hogy ezt a szóbeli módosítót nem támogatja, mert akkor emelkedik a szociális alap összege. Eredetileg ugye kétszerezni akartuk, most növelésről van csak szó. Ö, mindjárt megadom a szót az előadónak, de hogyha megnézzük az Európai Szociális Alap felhasználási arányát, azt mondhatjuk, hogy az egyik legjobban felhasznált alap az EU-ban, és a biztossal megindult egy vita arról, hogy nagyobb hangsúlyt kellene adni a szociális alapnak a költségvetésben, és úgy gondoltam, hogy konszenzus van erről a szakbizottságunkban. Engem egy kicsit aggaszt, hogy itt most, amikor a költségvetési trilógus mandátumról szavazunk, már lemondunk arról, hogy növeljük a szociális alap költségvetését, de meg is adom a szót az előadónak. President. Elnök asszony, mint tudja, rendkívül fontosnak tartom az összes szociálpolitikát, az összes tervet, amely ebben a térben segíthet a szakmai beilleszkedésben, mégpedig a legsérülékenyebb, a legkitettebb populáció esetében a jelenlegi feltételek között, az európai költségvetési jelenlegi feltételei között nem tehetjük meg azt, hogy lehetetlen dolgokat igénylők, többek között a duplázását. Elnök nem duplázásról van szó, Van az, hogy elnök azt, hogy én nem szakítottam félbe, hagyj fejezzem be a mondandómat. Tehát nem igényelhetjük azt, hogy megduplázzuk az ESF-nek a költségvetési forrásait, azzal érvelve, hogy az európai alapokban nincs kellő forrás. Nincs kellő forrás ahhoz, hogy megduplázzuk a, az összeget. Márpedig hol tartunk jelenleg? Ott, hogy az Európai Szociális Alapnak a felhasználási mértéke 82%-ot tesz ki az összkerethez képest, a betervezett összkerethez képest hatalmas egyenlőtlenségek észlelhetőek a felhasználásban. Úgy vélem, hogy teljes aktivitással kell, hogy bevessük magunkat azért, hogy az Európai Szociális Alapnak a felhasználása kellő célokat szolgáljon. Ami azt is jelenti, hogy a hatástanulmányokra is szükség van, hogy felmérjük a következményeket, a hatásokat. Hát nem szabad ugyanis, hogy ezek a források olyan közbőső szintre irányuljanak, amelyek nem kedveznek a dolgozóknak. Azaz, hogyha azt szeretnénk, hogy közvetlenül a bérből érőknek a javát szolgálják ezek az alapok, pénzek, ezek a források, és ne a közvetítőket szolgálják ki ezen pénzekkel, akkor mindenképpen már önmagában ettől hatalmas növekedése következik be a források felhasználásának. Ez az első dolog. A második dolog pedig nem öncélú az emelési igény, de úgy vélem, hogy jelenleg olyan pénzügyi helyzetben van az Európai Unió, hogy pontosan fel kell tudnunk mérni, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami megvalósítható, és mi az, aminek a tekintetében semmi újabb forrást nem igényelhetünk. Yo quiero una precisión porque Madame Köszönöm szépen, elnök asszony, egy pontosításra szeretnék kitérni. More asszony megduplázásról beszél. Én megértem, hogy miért fogalmaz így, de az én módosítóm nem erről rendelkezik a szavazati listán, hanem csak emelésről. Amennyiben pedig csak emelésről van szó, akkor úgy vélem, hogy egy költségvetési tárgyalásnak az első menetében lehetőség van itt. Hát pontosan ismerjük, hogy hogyan működik a költségvetés a házunkban, és azt hiszem, hogy úgy kellene, hogy megfogalmazzuk a igényeinket, hogy számokkal nem állunk elő. Ezt kívánom a kolléganőnknek a figyelmébe ajánlani, tehát úgy kéne az emelésről beszélni, hogy nem duplázásról, meg összegről beszélünk. Elnök, köszönöm szépen, akkor most kerítsünk szót a kerítsünk sor a szavazásra, illetve nem, még Morán asszonynak adom meg a szót. Még ezzel a kérdéssel kapcsolatosan röviden szólnék. Alejandro Szerkász szavai után, hogy mondjam el azt, hogy pontosan tudjuk mindannyian, hogy mit kockáztatunk. Ugye stratégiáról van szó, stratégiai kérdésről. El kellene mindenképpen kerülnünk azt, hogy azzal, hogy az eszát növeljük, a globalizációs alkalmazkodási alapot beépítessük az ESZÁ-ban. Ha ez történne, akkor ez egy olyan összeolvadása lenne a két alapnak, amely nagyon ártalmas lenne. Hagy hívjam fel a figyelmet erre a kérdésre, ugyanis ezt a megközelítést többen már megfogalmazták, sokszor hallottam ezt, és senki, senki, ez egyik frakcióban sem kívánja, hogy ez történjen ugyanakkor. Ezért tartom fontosnak ezt kiemelni. Alejandro te is tudom, hogy pontosan tudod, miről van szó, és te is ragaszkodsz ahhoz, hogy ez a két alap teljesen elkülönüljön, ezért a kollégáknak erre nagyon oda kell figyelniük. Elnök, köszönöm szépen, Morán asszony, hagyj emlékeztessem önt arra, hogy van egy módosító, mely pontosan erről rendelkezik, és aztán hamarosan erről is tudunk majd szavazni, és hát pontosan, mondom, van egy ilyen módosító, mely kimondja azt, hogy nem szeretnénk, hogyha az ESA és az globalizációs alkalmazási alap összeolvadna, tehát ezért teljesen világos a néppártnak, az álláspontja is érvényesül is. Valóban, ahogy Morán asszony mondotta, az alapokat kellő módon kell felhasználni, és a hatásuk pozitív legyen a költségvetés, illetve a közpénzek szempontjából is. Angelus. E tekintetben lenne még egy pontosításom, ha jól tudom, a mai délután során az a szakbizottság, amely megfogalmazza az Európai Parlamentnek a véleményét a költségvetési perspektívákról, arra fog törekedni, hogy megmaradjon az e- globalizációs alap pontosan abban a formában, ahogy az jelenleg működik. Tehát Morán kolléganőnknek az vételetlen ilyen értelemben nem megalapozott. Vannak persze esetleg olyan emberek, akik a kettő alap összeolvadását kívánnák, de az Európai Parlamentnek nem ez az álláspontja, és mindenképpen azt hiszem éppen ezért igazolt az, hogy igényeljük a növekedését a ezának. Elnök, azt hiszem, hogy ezek a pontosítások nagyon szükségesek voltak, és akkor egyes módosító Harkiné mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Kettes módosító Figueredo asszonytól és Jarjökultól mellette, kettes mellette, ellene tartózkodás azt hiszem, hogy jóvágytuk, de ellenőrizzük elektronikusan is. Van-e olyan ember, aki elfelejtette a kártyáját elhozni? mindenki akkor itt van, és szavazhat, szavazóképes, lezárom a szavazást. 23 mellette, 21 ellene, jóváltuk. Ö, hármas mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Jöjjön a négyes mellett, ö, szóbeli nélkül, négyes mellette, ellene tartózkodás jóváhagytuk. Következzék most az ötös mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most jön a hatos módosító, Figueredo és Jerek utal, mellette, hatos mellette, ellene tartózkodás jó, elvetettük, elvetettük, hetes, hetes mellette, ellene, tartózkodás elvetve, kérdezem hogy az eredeti négyes bekezdésről szavazhatunk-e, elfogadják -e ezt? Rendben, akkor a négyes bekezdésről szavazunk -e mellette, eredeti megfogalmazásában ellene tartózkodás jóváhagyva. Ötös, ö, illetve nyolcas, as 8 mellette ellene tartózkodás elvetve. Itt is megtehetjük -e azt, hogy az eredeti ötösről szavazunk, eredeti ötösről mellette, azt mondják nekem, hogy automatikusan az értelemszerűen már jóváhagyásra került, tehát akkor rendben, nem szavazunk róla. 9-es módosító, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás nem világos, nem egyértelmű, szavazunk róla retonikusan, tehát a 11-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 21 ellene, jóváhagyva, tehát a 10-es fogyottá vált. Most pedig a 12-es következik, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, hagyva, 13-as, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. Jöjjön a 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette, 26 ellene, egyértelműen elutasítottuk. Jön a következő, a nyolcas, azok módosító azokkal a szóbelekkel, és eh, akkor ki van mellette, ellene, jóvágyva nagy többséggel. 17-es módosító, Őri úré, két részben. Az első részről szavazunk, a migrants és roma szavak nélkül. Ki támogatja az első részt? Mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. Ki támogatja, hogy migrants and roma szók bekerüljenek? Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Az az érzésem, hogy elvetettük, de inkább ellenőrizzük az úgy biztosabb. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 24 ellene, tehát a kiegészítéseket elbetettük. Következik a 18-as mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Szavazzunk most a 19-esről, 19-es mellette, ellene tartózkodás elvetettük, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 21-es a szóbeli kiegészítése, szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás hagytuk. 23-ást visszavonták, tehát szavazzunk most már egyből a 24-esről. Mellette ellene tartózkodása jóvágyva 25-ös, mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Most pedig a 26-os következik, mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 27-es, Bula módosító szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás jóváhagytó. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk elektronikus úton módon. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 mellette, 4 ellene, és nem volt tartózkodás. Következésképpen a megbizatásunk a három oldalú megbeszélésre jóváhagyásra került. Ezzel áttérünk Görling asszony véleményére, fizetésképtelenség eljárás az uniós társasági jog keretében. Első bekezdés, első módosító, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, törlési módosító a hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes bekezdés hetest visszavonták, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító. Külön szavazási, részenkénti szavazással. Első részről szavazunk. Them to be increased mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 13-ast visszavonták, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum után a 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. C'est nouveau, c'est nouveau. Mais c'est pas, pas venir après le paragraphe 5. Alors, après le paragraphe 5, un amendement de compromis. E kompromisszum, új szövegjavaslata mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Madame euh, Régnier. Régnier asszony. Amen, uh, az én szerettem volna saját nevemben és nyilván a kollégákkal összetve Jutta Steinhauggal egyeztetve a nyolcast visszavonni. Merci, cher collègue. Köszönöm, kedves kolléganő, akkor a D kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító, 21-es okafogyottá vált, valamint a 24-es is, a 22-es, 23-as Itt félbe maradt az elnök asszony mondata. Ah oui, excusez-moi, le 24, on doit le retirer. 24-esről módosítanunk kell, elnézést kérek, mert a 12-es második részéről nem szavaztunk. 24-es mellette. Újra felolvassam a 24-es módosítót? hangsúlyozza a szükségességét, hogy általános küszöböt határozzunk meg a fizetésképtelenség esetén a munkavállalók kertérítésére, kártalanítására egy havi fizetés, amit a tagállam azonnal kifizet és a fizetésképtelenségi eljárásban ezt figyelembe veszik a cég esetében. Euh, l'amendement 24, qui est pour? be, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22, 23, 25, 26, ezeket visszavonták. A 27-esről fogunk most szavazni, törlésre vonatkozik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, még mindig a hetes bekezdésnél. Mi on 28-as módosító szóbeli módosítással. Van-e ellenvetésük a szóbeli módosító ellen? Úgy tűnik, hogy van, akkor az eredeti formájában kell szavaztatnom a 28-as módosítóról, a szóbeli nélkül ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es okafogyottá vált. Szavazzunk a 30-asról, Regner asszony és mások, törlésre vonatkozik mellette, ellene ellenőrizzük csak. Je ne peux pas changer mon vote. Ah, si. euh, tout le monde a pu voter Le vote est clos. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazás. 21 igen, 21 nem, két tartózkodás, így nem fogadtuk el. 31-es módosító mellette, ellene, Hát nem világos a helyzet, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 31-est. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 28 igen, 14 nem, két tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk. 32-es, 33-as fogyottá, váltak, a 34-esről szavazunk most, Szedzsó Kofferáti két részben, első rész, az End Considers-től a Non-Standard Contracts nélkül, mellette ellene elfogadtuk, a szavak hozzá tétele mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es bekezdésnél 35-ös módosító Bula úr két részben nyelvi megjegyzéssel az angol változatnál. Első rész mellett a következő szavak nélkül and with the threshold levels of compensation to be determined mellette ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellett e szavak hozzátétele mellett ellen tartózkodás szintén elfogadtuk 36-os módosító Görling asszony szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás egyértelműen elutasítva. 37-es Regner asszony szóbelivel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es szóbeli módosítóval és részenkénti szavazással nincs ellenvetés, úgy látom, akkor két részben szavazunk az additional proceeding nélkül, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a szavak hozzátétele mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 igen, 20 nem, egy tartózkodás elfogadtuk, 43-as, 44-est visszavonták, Következik a szavazás a 45-ös módosítóról, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, visszavonták, 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 az előadótól, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, az egész véleménytervezetről szavazzunk most elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Bezárom a szavazást. 33 igen, 3 nem, 8 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Nous en avons terminé avec notre séance de vote. Ezzel lezárult a szavazás, és a 19-es pontnál Kósa Ádámnak adom meg a szót a módosítók megvitatására, a fogyatékkal élők mobilitása és integrációja, Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020. Talán várjunk két percet, hogy elcsendesedjen a terem. Rendben, amennyiben a magánbeszélgetéseket most megszakítják, akkor megadhatjuk a szót a jelentéstevőnknek. Jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszonya és kedves kollégák a lehetőséget, és hogy önök is látták, az összesen 298 módosító érkezett. Ebből magam is sokat benyújtottam, azért, hogy egységes szerkezetű maradjon a jelentés ugyanolyan határozott direktívákat, perspektívákat tartalmaz. Én szeretném megköszönni a képviselőtársaknak a munkáját, hogy rengeteg módosítót adtak be, és én úgy látom, úgy érzem, hogy nagyon sok témában hasonlóan gondolkodunk, egy irányba tart így a jelentés is. Én elégedett vagyok ezzel. A módosítók nagy része hozzáadott, és nem elvett, tehát emelte a jelentés értékét. Az első vitában már elmondtam, és most is ugyanúgy gondolom, hogy lehet a fogyatékos ügyben széles körben egyetértést a politikai frakciók között elérni. És már látszik a módosítók beadásával, hogy nagyon sokszor ugyanazokat adták be. 298 módosítóból a mai napon azért, mert az elmúlt időszakban több zöld hét volt, és nem tudtam találkozni mindenkivel. A mai napon fogok küldeni 21 darab kompromisszumot. Ez a 21 kompromisszum, ez az összes módosító egyharmadát lefedi. És bízom benne, hogy a jövő héti találkozón egyetértésre fogunk jutni ezeken a területeken. Nem szabad elfelejteni, hogy a három társ bizottság véleményét is figyelembe kell venni. A tegnapi napon két bizottság szavazott, ma a harmadik szavazásra kerül sor, és mind a három ugyanúgy gondol, úgy gondolom, hogy ugyanúgy pozitívan tesz értéket a véleményén keresztül, és örömmel fogom ezt bevenni a jelentésbe. Pár kérdést szeretnék önöknek vitára érdemesnek prezentálni. Az egyik úgy gondolom a legnagyobb nem is vita, hanem inkább együttgondolkodást igénylő kérdés, hogy hogyan akarjuk a jövőben ellenőrizni, nyomon követni a fogyatékosügyi stratégia végrehajtását, illetve a fogyatékkal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény. A jelentés ehhez beadott több módosító javaslatot, hogy jöjjön létre egy, nincs még kitervezve a neve, egy Európai fogyatékos Ügyi Bizottságot vagy platformot, amiben az Európai Parlament is részt vesz, és ez folyamatos munkával nyomon követi, ellenőrzi, monitorozza a végrehajtást. Az Európai Uniós szinten és a tagállamok szintjén is. Mi ö, úgy érzem, van egyetértés ezen a területen, és szeretném pontosítani ezt a kérdést. Egyetértés van, és elképzelhetőnek tartom, hogy pontosítjuk az igényeket a statisztikai adatok kérdésében. Sok módosító erre irányul. Mindenki szorgalmazta, hogy egységes statisztika, és a fogalmak egységesek legyenek, és a mérések egységesek, hogy utána jobban tudjuk nyomon követni a statisztikákat. Az előző vitával hasonló módon a jelentés kitér az Európai Szociális Alap és a többi alap jövőjére. Ezt is érdemes megvitatni, hogy ami új rész, nagyon sok módosító érkezett erről, hogy egy kicsit talán bonyolultá vált a dolog, és szeretnénk ezt tisztázni. Különböző kártyák bevezetésével kapcsolatban ez is tisztázódjon, hogy az európai mobilitáskártya, vagy az európai parkolási kártyák, vagy az európai fogyatékossági kártyák, tehát az árnyékjelentéstévőnek, és őket, velük is szeretném ezt tisztázni, hogy ne essünk túlzásokba. Az a cél, hogy különböző szolgáltatások a tagállamokban legyenek minimum szinten meghatározva, és ezek elérhetőségét biztosítsák ezek a kártyák. Fontosnak tartom, hogy több módosító javaslat érkezett a különböző szolgáltatások, termékek hozzáférhetőségének biztosításáról. Ennek kihatása igen jelentős a belső piacokra. És örülök a magam részéről, hogy két módosító emelt és kicsit a kis és középvállalkozások szerepét szeretné hangsúlyozni, mert igazából ők, foglal, ők a legnagyobb foglalkoztatók a fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatban. A befogadó jelentés az oktatással kapcsolatban nagyon jó módosító javaslatok érkeztek, és összekapcsolódik az EU 2020-as stratégiájával is, aminek én nagyon örülök. Következő terület a vállalatok a társadalmi felelősségvállalás, a szociális jó gyakorlatok bemutatása, ez nagyon fontos. Különböző módosítók érkeztek, az egyik kompromisszumos kérdést érintik, és ez egy nehéz kérdés, hogy az unión belül az uniós intézmények közötti dolgozók, tisztségviselők felkészítése a fogyatékkal élő emberekkel való kapcsolattartás és ügyintézés milyen formában történjen, valósuljon meg, hogyan érjék el a nyilvános dokumentumokat, hogyan történik a tájékoztatás, ugyanúgy, mint a tájékoztatás a fogyatékkal élő gyermekek szüleivel való kapcsolattartásban. Amit én az egész jelentésből én legjobban kedvelek, legjobban örülök, hogy minden módosító elsősorban az emberi jogi oldalról közelítette meg a kérdést. És a parlament továbbra is szociálisan fenntartható és emberjogi alapú befogadó megközelítést követel. Hangsúlyozom, a tagállamok egy részében nem látható ez a folyamat, tehát fontos, hogy ez a követelés vagy irány továbbra is megmaradjon az ENSZ egyezmény ratifikálása, a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikálása követelményes, ezt fontosnak tartom. Fontosnak tartom, hogy a tíz éves fogyatékosügyi stratégiát nyomon követhető és pontosan nyomon követhető legyen, és ez megtörténjen. A közbeszerzési kérdések, ez egy vitáspont, hogy javaslatok érkeztek arra, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban legyen valamilyen szabályozás, hogy a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban könnyebb legyen a hozzáférés. Az önálló életvitel, és még rengeteg dolog van, ami itt felmerült. A végén nagyon sok javaslat érkezett konkrét intézkedésekre. Magam részéről mindegyiket támogatni tudom mert úgy érzem, hogy a jelentés ez önálló és nem, nem önálló jogalkotást jelent, akkor lesz sikeres, ha az intézkedéseket kér a bizottságtól. De, hangsúlyozom, amikor az előző vitában elhangzott, és én egyetértettem vele, ez a jelentés nem kívánságműsor, hanem a realitások talaján kell állni, magam is, mint fogyatékkal élő, ugyanúgy, a realitást szeretném látni, ami valóban végrehajtható. Ezek a javaslatok egy-kettő mellőzésével a realitást talaján mozognak. <coughs> Sajnos van egy-két olyan javaslat, ami nem illik bele a jelentésbe, és ezeket nem fogom támogatni. Például a minimálbér kérdését. Ez nem a fogyatékossággal élőkről szól, nem ennek a jelentésnek a kompetenciája, ezt szeretném hangsúlyozni. Ugyanúgy nem szeretném, hogy a különböző intézkedések vagy a szolgáltatások rangsorolva legyenek. Nincsenek különbségek a szolgáltatások között. Fontos a fogyatékkal élő emberek, és a jelentés hangsúlyozza, hogy a jövőbeni tehát az idősödő emberek társadalmát is, ugyanúgy igénybe veszik ők az, ezeket a szolgáltatásokat, tehát ne legyenek rangsorok, fontos minden szolgáltatás. A jelentés úgy gondolom egyértelmű üzenetet ad, hogy itt az idő, hogy a fogyatékossággal élő embereknek, mint társadalmi befektetést ként tekintsünk, és az ő segítségekkel komoly támogatást kapjanak abban, hogy adófizető polgárokká váljanak. Várom a jelzéseket, javaslatokat, és köszönöm ismételten, hogy 298 módosítóval megtisztelték ezt a jelentést. Euh, merci, c'est dire l'importance que les collègues... Köszönöm szépen. Ez valóban jelzi, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a kollégák ennek a jelentésnek. Én azt mondja, aztán Farbr úr. Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját. Sajnálom, hogy nem tudtam módosítót benyújtani. Beteg voltam, amikor a határidő lejárt, de árnyék előadó vagyok most ebben az ügyben. A nemzeti task force-okat követelő módosítóval kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy ahol már független nemzeti testületek jöttek létre, illetve az Egyesült Királyságban van egyes, esélyegyelőségi bizottság, ezt Task Force-nak lehet -e tekinteni? Hát a jelenlegi jogszabályok monitorozása -e a feladat, ez a kérdés. Második kérdés, Európai Fogyatékossági Bizottság elvben igen, de nézzük meg, hogy hogyan működne ez gyakorlatban az európai szinten. Aztán mások módosítóival kapcsolatban Prioto 49-es ellátások, amit fizetnek a fogyatékossággal élő személyeknek. Nem egészen értem, hogy pontosan mire vonatkozik a módosító. 239-esnél az ALDE frakció itt a társadalmi felelősségvállalásról beszél. Mindig azt mondjuk, hogy a cég társadalmi felelősségvállalása önkéntes kerül, hogy legyen, és emellett kitartunk a szavazáskor is. ami az diszkrimináció ellenes irányelvet eh, illeti. Nagyon örülök a 278-as módosítónak felhívást intéz a tanácshoz, hogy eh, folytatódjon a munka ezen irányelv eh, tárgyában, és a hozzáférhetőség javuljon. A tagállamok blokkolják a munkát a tanácsban, és gondoskodni kell arról, hogy folytatódjon ez a munka a diszkriminációt fel kell számolni a munkavállalásban, de a javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés is ilyen fontos. Ez az irányelv egy csomó mindent fog hozzáférhetővé tenni a fogyatékossággal élők számára. Aztán következetesen fogyatékossággal élő személyekről kellene beszélni, ne szerepeljenek fogyatékosok, mert időnként disabled szerepel a szövegben. Tehát gondoskodjunk arra, hogy a people, és ott van, az emberek. És a 20-as módosítónál van ilyenről szó például, de gondolom, hogy a fordítás is belejátszik, egyik nyelvről a másikra lefordítják, aztán mire az angolba elér, addigra the disabled lesz belőle. Szóval fontos a tolmácsolásnál is, hogy mindig a teljes kifejezést használjuk. 62-es módosító megpróbál az enyhén, illetve a halmozottan fogyatékos emberek között különbséget tenni. Én nem tudom, hogyan lehetne különbséget tenni enyhe és halmozott között ki fogja ezt eldönteni, hogy mi az enyhe fogyatékosság, és mi a súlyosabb fogyatékosság. A munkaerőpiacra való bejutásnál szerintem felesleges ezt megpróbálni meghatározni önnek. Teljesen igaza van, az alapelveket helyre kell tenni, hogy a tagállamok ezeket tudják alkalmazni. De hogyha túlságosan belemegyünk a definíciókba, amelyeket egyikünk sem tud a tagállami szinten kezelni, akkor problémáink lesznek. a múltban és az összes fogyatékossággal élőről beszéltünk mindig egyszer, és szerintem most is ezt kellene. Köszönöm szépen a munkáját. Köszönöm Falbrúr, aztán Thomas Mann úr. Falbr közben itt hagyott bennünket. Thomas Mann úr, aztán Steinbrück asszony. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Ádám, szerettem volna köszönetet mondani azért a kiváló jelentésére, amit készítettél. Ennek eredményeként ugye most jó sok módosítónk van, hiszen mindannyian úgy érezzük, hogy a fogyatékossággal élők a legtöbb tagállamban, illetve sok tagállamban sajnos hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, ez érezteti a hatását, éppen ezért a te megközelítésed nagyon helyes, és erre van szükségünk. Ez a jelentés ugye egy saját kezdeményezésű jelentés, és figyelnünk kell arra, hogy ez ne söprődjön a szőnyeg alá, hogy ne valamikor hétfőn késői órákban tárgyalják, amikor senki nem figyel oda rá. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez továbbra is kiemelt fontosságú téma legyen. Nagyon helyesnek tartom, hogy utaltál arra, hogy egységes statisztikákra van szükség. Én nagyon jól tudom, hogy a tagállamokban sokszor azt mondják, hogy mindent meg kell változtatni, mindent módosítani kell. Nem. Az összehasonlíthatóság lenne a fontos az egyes tagállamok között. Tehát olyan statisztikákra van szükség, amelyek hasonlóak, hasonló sajátossággal alapulnak, hogy meg lehetővé váljon az összehasonlíthatóság. A 284-es módosító nagyszerű, hiszen ott sikerült az Európai Szociális Alap és a Regionális Alap között összefüggést teremteni. A fogyatékossággal élők a, reg- a régiókban, a kistérségekben még nehezebb körülmények között élnek, mint máshol. Éppen ezért ennek a kapcsolatnak a megterintése lényeges, és a bizottságtól valóban választ várunk, hogy hogyan tudná segíteni ezt visszaszorítani. A 48-as módosítómra utalnék, amelyet nem találtam meg, itt nem utaltak rá többiek. A, a fogyatékossággal élő nőknek a szinte dupla megkülönböztetése. Nagyon fontosnak tartanám ezt a kiemelést, nem lehet ezt csak úgy oda, tehát a szélére szorítani a, az ügynek. Te is azt mondtad, hogy kompromisszumos megoldásokra törekszel, úgyhogy ezt jó lenne, hogyha felkarolnád. A szociális felelősség a vállalkozások részéről, ez a 239-ben szerepel, szerintem nyomást kellene gyakorolni a vállalkozásokra, ne legyen kötelező, ne sikoljunk el e fölött, mert vannak vállalkozások, amelyek már jól kezelik ezt az ügyet, mások még nem de mondjuk azt, hogy igen, a szociális felelősség a vállalatoknak ugyanúgy feladata, mint másoké, mert a szociális pi- piacgazdaság a vállalatoknál is kell, hogy érvényesüljön, és érvényre jusson még jobban. Az együttműködés veled és a árnyék jelentős tevőkkel jó lesz, ezt már megszoktuk tőled, és ennek köszönhetően a végén egy nagyon jó jelentés születik, elhangzott már, hogy fogyatékossággal élő emberekről van szó, nem fogyatékosokról. Ezt a különbségtételt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, és ezért támogatni kell ezeket az embereket. Sterlük asszony, aztán Morán asszony. Ja, um, meine Kollegin uh, äh, Vigya Blink... Köszönöm szépen, Blinkevicse eh, Csute asszony eh, a LIBE szakbizottságban vesz részt szavazáson jelenleg, úgyhogy megkért engem, hogy eh, helyette szólaljak föl. Olyan módosítókat vázol fel, ahol az fogyatékkal élők jogai tudnánk előmozdítani, mert az ő életük ben a munkanélküliség például sokkal magasabban jelentkezik, magasabb arányban jelentkezik, mert nem készül fel a munkaerőpiac ezen embereknek az integrálására. Pedig a szakképzés számukra nagyon fontos lenne megfelelő programokkal. Az iskoláknak is nagyon sok a tendője, mert nem készültek fel arra, hogy a fogyatékossággal élő gyerekeket fogadják. Számos tehát számos hátrány van még, amelyeket le kell építeni, a tagállamoknak ezeket a hátrányokat, akadályokat le kellene küzdeni, így a fogyatékossággal élőknek azon akaratát például, hogy részt vegyenek a szavazáson, biztosítani kell. Tehát a részvevi, részvétel a szavazásokon nem hiúsulhat amiatt, mert nem juthatnak el a fogyatékkal élők a választásra. Nagyon fontos a fogyatékosságot nem csak fizikai rendellenességként fogják fel a tagállamok, mint ahogy ez a legtöbb országban így van még, hanem a, ennek a szociális aspektusait is figyelembe vegyék. Az utolsó dolog pedig, van egy nagyon fontos módosító, a fogyatékossággal élőknek a gondozása, a mentálisan érintetteket nagyon sokszor bántalmazzák, az ő emberi jogaikat is tiszteletben kell tartani azokban az intézményekben, ahol elhelyezésre kerülnek, és olyan intézkedésekre is szükség van, hogy az intézményi szintről tulajdonképpen közösségi szintre helyeződjön át ezen embereknek a gondozása. A kompromisszumokat üdvözli a kolléganő, akit helyettesítettem, és én is támogatom ezeket. Madame Morin. Morin asszony, aztán Schötte asszony következik majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hagy mondjak köszönetet Kósa kollégánknak, kiváló munkát készített. Jó magam is jelentés tevő vagyok ebben a témában, a FAM, a Nő Szakbizottságban. Ott úgy dolgoztunk, hogy a két jelentés összhangban legyen. Először is kitérnék arra, hogy fel kell lépnünk mindenféle megkülönböztetés ellen. Annak ellenére, hogy a nemzeti politikák a zászlóukta tűzték a fogyatékossággal élő embereknek az ügyét, tehát ennek ellenére a tagállamok egy része nem hagyja végre azokat a tevékenységeket, amelyek nélkülözhetetlennek lennének a célok megvalósításához. Éppen ezért nélkülözhetetlen az, hogy teljes erőbevetéssel mindent megtegyünk azért, hogy végre is, végrehajtásra is kerüljenek a jogalkotási aktusok. Másik kérdés, csatlakozott Tomás Pánhoz, akkor, amikor ő azt mondta, hogy ez a kérdéskör Strasbourgban egy igazán kiemelt vitának a tárgyát képezze, akkor egy nagyon jó kezdeményezés fogalmazott meg. Ugyanis, ha megnézem a módosítóknak a számát, akkor ebből azt olvasom ki, hogy hatalmas mértékben mobilizálta magát a szakbizottságunk, a Foglalkoztatás és Szociális Ügyi Szakbizottság. Csak úgy, mint a Nőügyi Szakbizottság. Tehát összességében mintegy 350 módosító született. Ez nagyon világosan jelzi azt, hogy mindenki aktívan részt vesz ebben a törekvésben, hogyan tudjuk biztosítani az integrációját a fogyatékossággal élő emberek körében megéri, mindenképpen megérdemli az, hogy ez egy kiemelt vita legyen a Strasburgi ülésen. Ami a harmadik kérdés kérdéskört illeti, a 48-as ponttal kapcsolatosan olvastam Thomas Mannnak a javaslatát. Valóban a nőknek az integrálása nagyon fontos mozzanat, a nőjogi szakbizottság ezt erőteljesen megfogalmazta. Kettős hátrányban szenvednek a nők, legalább kettősben, ha csak nem többen azok a nők, akik fogyatékossággal élnek, és ők halmozottan szenvedik el a különböző kirekesztéseket, hátrányos helyzeteket. Hagy nyugtassa meg Tomás Mád. Valóban, ezt a témát kezeltük a jelentésünkben, a, fán, a női bizottság erről fog máskülönben szavazni a mai délután során. Végezetül pedig saját magam még javasoltam azt is, hogy mindazon személyek, akik az integrációt aktív módon próbálják elősegíteni, elismerések kell, hogy kerüljenek. A szakértelmüket el kell, hogy ismerjük. Ugyanis ezek a személyek olyan megoldásokat, lehetőségeket teremtenek, amelyek segítik a fogyatékossággal élő személyeket, azaz gyakorlatilag az önkéntes munkájukkal, a társadalmi munkájukkal, a személyes elkötelezettségükkel a, az egész társadalom nevében lépnek fel, és a az államaink nevében, azok helyet gyakorlatilag. Éppen ezért az a véleményem, hogy el kellene, hogy az államok ismerjék ezen tevékenységüket, legalábbis ezt fogjuk javasolni megszavazása a mai délutáni vita során. Köszönöm szépen még egyszer Ádámnak. Elnök, Söter asszony után Gutierrez úr következik majd. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Fontos elemekre szeretnék emlékeztetni, és egy pár dolgot is mondani kiegészítésül. Aláhúznám a gender aspektust, a nemek egyenlőségének aspektusát, tulajdonképpen nagyon jó vélemény érkezett a Nőjogi Bizottságtól, úgyhogy a legjobb megszövegezés szerintem onnan akár át is vehetnénk a kompromisszumos megoldásokba. Támogatnám azt is, amit Linnaszony mondott, a diszkrimináció ellenességi irányelve kapcsolatban szükség van erre a szövegre, annak érdekében, hogy a gyakorlati megvalósítást elő tudjuk mozdítani a tagállamokban, hiszen nap mint nap látjuk azt, hogy hiányzik ez a, az átültetés, pedig a parlament annak idején a diszkrimináció mentességre vonatkozóan nagyon jó dokumentumot hozott tető alá, és hát biztosíthatok mindenkit, aki Franciaországból jött, vagy Nagy-Britanniából, hogy amikor én tárgyalásokat folytatok a saját választó kerületemben, akkor ezt a blokádot egyszerűen fel kell oldani, mindenki ezt igényli. Nyilván mások a politikai érdekek az egyes országokon belül is, Németországon belül is, és más országokban is, ezt zárójelben. Egy másik nagyon nehéz és összetett kérdés a, az azonosítás, vagy, vagy a definíció nagyon nehéz ezt definiálni, hiszen a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekkel is összefüggésben állnak ugye ezek az igazolványok, és ezért nagyon vitatott ez a kérdés, hogy legyen -e például a, a fogyatékossággal élőknek külön igazolványa, hogyha például tömegközlekedést kívánnak igénybe venni. Fontos lenne, hogy itt legyen egy kölcsönös elismerési mechanizmus. Ez jobban működne talán, mint a, ezen igazolványoknak az egységesítése, hiszen más szabályok alapján állítják ki őket az egyes tagállamokban. 2004-ből van már egy rendelkezés, amely azt biztosítaná, hogy ezeket az igazolványokat kölcsönösen elismerjék. Ugye alapvetően olyan emberekről van szó, ahol nem látható talán a fogyatékosság, de a nemzeti gyakorlatnak megfelelő szabályzást tulajdonképpen elismerné egy másik tagállam. Ez nagyon nehezen kivitelezhető, de talán mégis egy járható út lehetne. Hiszen akkor az egyes tagállamokban a, a juttatások, amelyek ugye összekötődnek egy-egy ilyen igazolványjal, jobban ellenőrizhetők. Úgyhogy ez a mobilitási kártya, ezt, ezt mindenképpen próbáljuk meg kivitelezni, de ne egyes, egységesítsük, mert ez kontraproduktív lenne. Egyébként a legtöbb dologgal együtt tudunk érteni, ami a módosítókban szerepel. Bízom abban, hogy a kompromisszumok jók lesznek, és ezzel talán még egy kicsit ö, ö, konkrétabban szól majd, és erősebben üt, hogy úgy mondjam, ez a jelentés. És akkor elkerüljük azt is, hogy korlátozott üzenetet tud csak hordozni egy-egy jelentést. Úgyhogy sokat dolgoztunk ugye már előzetesen az előkészítés során, úgyhogy szerintem egy nagyon fontos és nagyon jó jelentés lesz és azt is támogatom természetesen, hogy a plenárison kiemelt helyen szerepeljen. Köszönöm. Mr. Gutierrez. Gutierrez úr. Sí. <clears throat> Muchas gracias. Yo quis... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék rám irányítani a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos, mennyire kiemelt szerepet játszik ez a téma. Tulajdonképpen az európai politikában egyfajta újdonsággal van dolgunk, hiszen első ízben beszélünk a bizottság horizontális stratégiájáról, összefüggésben a fogyatékossággal élő emberek jogairól. Ugye múlt évben úgy volt, hogy az Európai Unió nagyon ambíciózusan lépett fel a fogyatékossággal élő emberek kapcsán, és ez, ennek eredményeként született meg ez a stratégia. Egy pár hónapon belül pedig a fogyatékossággal élő embereknek a szolgáltatásokhoz való hozzáférése is öm, elindult. Tehát a trend az, hogy többet akarunk tenni a fogyatékossággal élő emberekért és a jogaikért. Köszönöm a jelentéstevőnek az munkáját. Azt gondolom, hogy a módosítók magas száma nem azt jelenti, hogy hiányzik bármi is ebből a jelentésből, sokkal inkább azt mutatja, hogy ambiciózusan akarunk dolgozni, és hogy ezt a politikát tényleg végre ki akarjuk teljesíteni azzal a céllal, hogy közös nevezőre jussunk, legyen esélyegyenlőség, minden ember számára, aki fogyatékossággal él, minden tekintetben. Tehát az esély egyenlőség biztosítása a fogyatékossággal élők számára ugyanúgy legyen biztosítva, mint azok számára, akik nem, akiknek nincsen fogyatékossága, a demokratikus döntéshozatalban való részvétel, a sportolási lehetőség, és így tovább, és így tovább. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ami a KKV-kkal kapcsolatban elhangzott, és ez egy nagyon fontos terület, itt nagyon sokat teendő a fogyatékossággal élő embereknek a munkába való integrációja terén. Vannak különböző elképzelések az egyes tagállamok között, és ezek különböznek, különböző politikákban öltenek formát, hogy hogyan, miként próbálják alkalmazni a fogyatékossággal élőket, de az Európai Unióban az új munkahelyeknek a 80%-a KKV-kban alakul. Úgyhogy itt azért kell még tevékenykednünk. Egy foglalkoztatás politika. Hát felmerül a kérdés, a, hogy a fogyatékossággal élőknek a munkaerőpiacba való integrálását hogyan tudjuk kieszközölni. Hiszen a legnagyobb igény, például a közigazgatási szerveknél, és ez probléma, az éppen az ő integrálásuk. Úgyhogy itt a fókuszt el kell egy kicsit más irányba helyezni, másfajta integrációs politikára van szükség, különben nem jutunk eredményre. Ez a kettős diszkrimináció, a nőkkel kapcsolatban ez már elhangzott, ezt mindenképpen meg kell szüntetni, a kirekesztésüket is meg kell szüntetni, de nekem nem csak a nemek különböző megkülönböztetése aggaszt e tekintetben, hanem a fogyatékossággal élőknek a diszkriminálása a városban, illetve a vidéken. Tudjuk, hogy itt az esély egyenlőség biztosítása rendkívül nehéz. Különösen ugye a vidéki térségekben, ahol nincs meg az infrastruktúra, nem férnek hozzá a közjavakhoz, a közszolgáltatásokhoz. Úgyhogy ez a kettős diszkrimináció sajnos jelentkezik, szemben azokkal a fogyatékossággal élőkkel, akik a városban élnek. Úgyhogy a vidékiekre jobban oda kell figyelni. A szociális társadalombiztosítási rendszerek működése és befogadása, és az úgynevezett negyedik pillér megteremtése a jólétem, jóléti államon belül egy lényeges kérdés. Azt gondolom, hogy a fogyatékosok fogyatékossággal élőknek a jogai, az egyenlő szolgáltatások igénybevételéhez mindenképpen aláhúzandó, hiszen a jólét alatt ezt értjük, és ez a negyedik pillér tulajdonképpen azt jelenti, hogy gondozást kaphatnak, ellátást kaphatnak a fogyatékossággal élők. A 49-es módosító. Az előttem szóló éppen erre utalt. Aztán a 19-es és a HA azt jelenteni, hogy a fogyatékossággal élők szervezeteivel egy fórum kerülne összehívásra, valamilyen megbeszélésre, akkor elképzelhető, hogy lesznek véleménykülönbségek, hiszen az egyik oldalon segítséget kívánnak felnyújtani, a másik oldalon pedig esetleg pénzügyi támogatást az integráció előmozdítására. Tehát itt a szubvenció is nyilván nagyon lényeges ahhoz, hogy, hogy bevételre tehessenek szert ezek a szervezetek, de sok tagállamban megvan ez a kettősség, hogy támogatást kell, pénzügyi támogatást kell igénybe venni ahhoz, hogy megfelelő bevétele lehessen egy-egy szervezetnek. Ez pedig nem támogatja a fogyatékossággal élőknek az integrálását a munkaerőpiacra. Ezeket a politikai területeket nem szétválasztani, hanem egyesíteni kellene, és erre föl kellene hívni a figyelmüket a tagállamoknak mert ha nincs olyan aspektus, hogy ezt nincs, nem az a megközelítés érvényesül, hogy ezek a területek, politikai területek kiegészítsék egymást, akkor nem jutunk eredményre. Sokszor ugye politikai gesztusok érvényesülnek, és hát az igeidők úgymond nem csak a nyelvtanban, hanem a politikában is nagyon lényegesek. Ugye az ENSZ egyezmény ratifikálása a fogyatékossággal élőkről, hát azt hozná magával, hogy minden egyes tagállamnak ratifikálni kellene ezt a, az egyezményt. a jelbeszédet is, a jelnyelvet is támogatni kellene, és akár el kellene ismertetni hivatalos nyelvként. Ennek a nyelvnek a megóvása, felkarolása lényeges lenne, és biztosítani kellene, hogy azok, akiknek szükségük van jelnyelvre, hozzáférhessenek ehhez, és megfelelő tolmácsolást is kapjanak, hogy az esélyegyenlőséget valóban tudjuk biztosítani. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, akkor az összes fel, felszólalót meghallgattuk, és visszaadom a szót az előadónak, Kósa úrnak. Köszönöm szépen a tartalmas hozzászólásokat. Igyekez, igyekszem mindegyikre reflektálni, hozzászólni. Először is a kompromisszumról gyakorlatilag minden hozzászólás érintett, minden hozzászólással érintett témában született kompromisszumos javaslat részemről. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen különböző politikai frakciók között megegyezés fog születni, és olyan kompromisszumos javaslatok fognak érkezni, amik, amivel mindenki elégedett lesz. Először is Linnasszonynak a hozzászólására. Először is, hogy az angol példa, amit ön említett, és az Európai Fogyatékosügyi Bizottság vagy platform, hogy van ez elképzelve ebbe a kérdésbe, igazából jó és helyénvaló megjegyzés volt, mert számomra például az angol példa az követendő példa mert Angliában a különböző antidiszkriminációs irányelveket egyesítettek egy esélyegyenlőségi törvényben, és ez jól működik. Ö, annak ellenére például, hogy az alapvető jogok kartáját Anglia nem írta alá. Tehát ez is kompromisszumos javaslatként érkezett hozzá, megpróbálok egyensúlyt találni ebben. Érdekes megjegyzés érkezett, a részemről is volt benyújtva, hogy egy enyhe és súlyos fogyatékosságok közötti különbség. Hát nos, ez a részemről az a megoldás, hogy, javaslat, hogy igazából ragaszkodik a jelenség, a jelentés a jogbiztosítása mellett a gyakorlatban is működjön ez a szolgáltatás elsősorban a munkaerőpiacon. Nekem az a tapasztalatom, hogy a foglalkoztatók belekötnek minden olyan kérdésbe, ami a fogyatékossággal kapcsolatos. És ez a két kategória, ez egy kezdőpont, ami elősegíti a későbbiekben azt, hogy ezek az emberek valóban bekerüljenek a munkaerőpiacra. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az idősödő ember majd mindannyian valamilyen fogyatékossággal fogunk küzdeni. Ez mind enyhe fogyatékosságnak minősül. Számomra fontos, hogy a tagállamok és az EU felismerje azt, hogy ezek a szolgáltatások nem 80 millió embernek adott szolgáltatások lesznek, hanem tulajdonképpen mindenkinek adott szolgáltatások, tehát egy kicsit tágít a javaslat ezen. Ugyanolyan kompromisszumos javaslattal lefedve. Megjegyzés érkezett a nyelvi fordításokkal kapcsolatos problémákra. Megmondom őszintén, magam is küzdök vele. Megpróbáltam az árnyék jelentéstevőkkel egyetértésben angol nyelven dolgozni, és a módosítókat, kompromisszumosokat is mindig angol nyelven, mert például az angol cím a jelentésnek a címe sem helyes mert a jelentés a fogyatékkal élők integrációjáról szól, és a jelentés angolul azt mondja, hogy inkluzió. A kettő nem ugyanaz. Az inkluzió inkább az oktatási fogalomkörben használatos kifejezés. Mannur a nőkkel kapcsolatban gyakorlatilag már megválaszolásra került az elhangzott. A Női Jogi és az Esélyegyenlőségi Bizottság komolyan és nagyon jól, célszerűen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Én ezzel kapcsolatosan a jelentés részt teljes egészében átvettem, átvételre fogom javasolni. Nagyon jó javaslatok vannak benne, és a nők két oldalát is megemlíti a fogyatékkal élő nők, és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő nők. Mind a kettő nagyon fontos terület. Magam is szorgalmazom, hogy ez a vita a plenárison kiemelt legyen, nem rajtam múlik. Én tudom, hogy ez a jelentés és érintett társadalmi csoportokat, amit én szok, ahogy én szoktam mondani, hogy az Európai Unió legnagyobb kisebbsége, 80 millió emberről beszélünk. Remélem, hogy a politikai frakciók támogatni fogják hogy nagy vita legyen erről, és így nagy figyelmet szerezzünk ennek a vitának. A kártyás rendszerrel egyetértek a hozzászólásokkal. Bevezetőben én is jeleztem, hogy szeretnék egyensúlyt találni a kártya kérdésben, és hogy ne essünk túlzásokba, és ne legyenek gyenge érvelések a kártya, kártyák mellett a kompromisszumos javaslat lefedi ezt a kérdést. Végezetül az Prieto kolléga ö, hozzászólásához ö, látszik, hogy ez az, ezt az ügyet nagyobb ö, kontextusban kellene kezelni. Nem lehet már, már nem lehet csak a fogyatékkal élő emberekre ö, fókuszálni, a tágabb környezetben kell megvizsgálni ezt a kérdést. Végezetül, de nem utolsó sorban, korábban is jeleztem, hogy fogok egy-két módosítót nem támogatni. De a nem támogatás nem azt jelenti, hogy ezek a módosítók nem jók. Inkább azt jelenti, hogy nem akarom, hogy a ló másik oldalára áttessünk, és túl nagy igényt vagy kívánságlistát állítsunk össze. Tehát egyben biztosak lehetnek önök, hogy a végső forma, mint kompromisszumokkal úgy tudja megtartani, hogy egységes szerkezetű maradjon a jelentés. Jövő héten elkezdjük a munkát a kompromisszumokkal kapcsolatban. 21 kompromisszumos van most, elképzelhetőnek tartom, hogy még lesz ehhez és tekintettel Linasszonynak a betegségére szeretnék külön egyeztetni önnel, mert az ön tapasztalatai és javaslatai nagyon fontosak a számomra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogy javaslatokat adtak be. Egy hónapon belül készen lesz a jelentés. Merci beaucoup, euh, cher euh, et, euh... Nagyon szépen köszönöm, jelentéstevő úr és mindennek alapján június 16-án fogunk szavazni, miután befogadtuk a FAM, a Petíciós és Környezetvédelmi Szakbizottságoknak a véleményét, ami lehetővé teszi, remélem legalábbis, hogy júliusban, 7. hónapban a plenárisra vigyük a kérdést. Még van egy pont a napi rendünkön, áttérnék most erre, ez pedig nem más, mint az a megbízat támogatás, amelyet kaptunk a bizottság és a tanácsnál Kessler jelentéssel kapcsolatosan, az aktív öregedés 2012-ben. Sajnos ez a téma olyan téma, amelyek a jelentéstevője nincs itt. Nem volt képes, hogy csatlakozol most hozzánk, úgyhogy ha megengedik, akkor én fogom őt helyettesíteni, de még mielőtt jelezném, hogy melyek a legfőbb pontjai a tárgyalás sorozatnak, amelyet folytatunk hagyj jelezem önöknek, hogy három, három oldalú párbeszéde került sor politikai szinten, és kettő technikai jellegű három megbeszélésre, trilógusra is sor került. A tanácshoz fordulok Krisztina Schönstein asszonynak a magyar elnökség képviseletében fordulok azért, hogy megkérjem, hogy a tanács véleményét ossza meg velünk a három oldal megbeszélése kapcsolatban. Ön a szó, Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, urak! Szeretném önöket arról tájékoztatni a tanács és az elnökség megbízásából, hogy úgy érezzük elértük azt a közös célunkat, amelyet kitűztünk magunk elé, vagyis hogy első olvasatban megállapodunk a határozat szövegéről. Ezúton szeretném megköszönni az Európai Parlament mindent érintett résztvevőjének, külön elnökasszonynak és külön Martin Kassler raportőr úrnak és tábjának az áldozatos munkáját, amelyel hozzájárult ahhoz, hogy az együttműködésünk gyümölcsözés sikeres volt. Véleményünk szerint mindkét oldal kifejezte politikai elköteleződését és elkötelezettségét és felelősségét a szöveg megfelelő időre történő véglegesítése kapcsán, és ezzel azt a célunkat érjük el, amely egy kifejezett kérés volt az érintettek részéről, hogy az érintettek az egyes tagállamokban minél hamarabb el tudják kezdeni az európai év előkészítési fázisait. A tanács ban a május 18-i koreperegy ülésen a tagállamok jóváhagyták azt a végleges kompromisszumos javaslatcsomagot, amelyet a tanács részéről a magyar elnökség a május 10-i utolsó trilógus után terjesztett elő, és a parlament tudomásunk szerint június végén fog plenáris ülésén szavazni erről a határozatról. Erről a folyamatról természetesen a magyar elnökség az epsco tanács ülésén amely június seventeen én ad tájékoztatást ad hiszen később lesz a plenáris szavazás mint a tanácsülésünk de azt követően természetesen a plenáris ülés után és amint megjelenik a hivatalos lapban az elfogadott határozat megkezdődhet majd a munka is. A tanács részéről bizonyosak vagyunk abban, hogy önök is meg fogják itt szavazni most ezt a kompromisszumos csomagot, és még egyszer köszönjük szépen a nagyon gyümölcsöző és sikeres együttműködést a parlamenttől. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Merci, euh, euh, madame. Köszönöm szépen, asszonyom. Szeretném jelezni a kollégáknak, hogy a mandátum alapján négy pont mentén zajlik a vita. Az első, az előadó javaslata alapján egy alcím hozzátételére vonatkozik az Európai Aktív Idősödés évéhez. Active Aging Culture írnánk hozzá, a tárgyalás eredményeképpen célkitűzésként jelenik ez meg, nem alcímként, hogy ne legyen túl hosszú a cím a kommunikációban, tehát a célkitűzések között megjelenik, hogy nem csak a munkával töltött éveket hosszabbítanánk meg, hanem az is cél, hogy megfelelő egészségügyi és szociális ellátásban részesüljenek az emberek egész életükben, illetve képzésben részesülhessenek, és sose diszkriminálják őket. A második fontos kérdés a az alkalmazási területe ennek az aktív idősödési évnek, és külön jeleztük, hogy a generációk közötti szolidaritást és együttműködést is vegyük bele ebbe az évbe, valamint a vitalitás és a méltóság mindenki számára elveket Harmadik aspektusa a tárgyalásoknak, ami fontos volt, azzal kapcsolatos, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen tevékenységekre kerülhet sor az aktív idősödés évében. Minden generációt, minden partnert bekívánnánk vonni, szociális partnerek, vállalatok, kisvállalkozások, regionális helyi önkormányzatok, és még egy fontos feltétel az év megszervezésekor az, hogy a nemeket, nemies egyenlőséget, illetve a fogyatékossággal élő személyeket is figyelembe vegyük, megígérem Linnasszonynak, hogy sose beszélek többet fogyatékosokról. Aztán a költségvetési kérdés is fontos szempont, ugye ezzel a munka is megkezdődött, és a tanácstól megkaptuk annak elismerését, hogy abszurd lenne úgy szervezni egy rendezvényévet, hogy egy fillért sem szánunk rá, tehát a költségvetésben meg kell, hogy jelenjen a finanszírozása az aktív idősödés évének 5 millió euróval, amit valahogyan majd ezekre a rendezvényekre fog az EU szánni. Ezzel a napi rendünk kimerült, a beszámoló remélem, hogy teljes, és azt kérem, hogy szavazzuk meg, amikor a szöveg véglegessé vált, és a plenárisan akkor így előállhatunk ezzel a kívánságunkkal. Kérem, hogy hagyják jóvá a trilógusnak az eredményét mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk méghozzá egyhangúan. Köszönöm szépen Kassler úr nevében, akinek egyben gratulálok is. Ezzel a mai munkánk végéhez érkeztünk, és június 6-án találkozunk legközelebb, rendkívüli ülésen, 19 órakor Strasbourgban. Nagyon köszönöm!